Utolsó megjegyzésem pedig a 216-os eljárási szabály módosításáról, korrekciójáról szól. Az illetékes bizottságok több javítási javaslatot nyújtottak be e ponttal kapcsolatban. A befektetők kiegyenlítő tám kifizetéséről és egyéb témákról, textilipari témák vonatkozó szövegek ezek, olvassák el és vizsgálják meg, hogy egyetértenek-e velük. Itt a textilipari termékek jelzésével kapcsolatban is egy ö, korrigendumot kell elfogadnunk a 216 per 4-es eljárási szabály alapján. Ez a szabály azt mondja ki, hogyha 48 órán belül senkinek nincs írásos ellen véleménye, és legalább 40 tag nem szavaz ellene, akkor ezt a korrigendumot is elfogadottnak tekintjük. Ennyit kellett elmondanom elnöki funkciómban. Most pedig rátérünk a napirendre. Megkapták a plenáris ülésünk napirendjét nyilván. Ezt a megfelelő szerveink elfogadták.